Dear colleagues, Kedves kollég, Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket. First of all, I would like to welcome the commissioner this Először is szeretném üdvözölni a környezetvédelmi, tengerügyi eh, biztos jelöltet, Carmen Uvellát, és utána pedig átváltok anyanyelvemre. Tehát a biztos jelölt portfóliójában nagyon sok politika tartozik, nagyon sok politika terület, és a parlament is komoly jogalkotási munkát végez ezen a téren. Nagyon komolyan részt veszünk a környezetvédelmi politikák kialakulása, ter, kialakítása terén, azért, hogy fenntartható és hatékony politikák legyenek. Ez egy központi fontosságú politika, viszont transzverzális módon mindenütt érvényesülnie kell. Jean-Claude Juncker prioritásnak nevezte a zöld növekedést, és szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a biztosok jó, biztos jelöltek jóváhagyásának milyen módszere. A parlament kiértékeli a biztos jelölteket a tudásuk, képességeik alapján, és a személyi függetlenségüket is vizsgálja. Ezen kívül vizsgálja az érintett tárca szakismeretét, a kommunikációs képességet, és a meghallgatás előtt a biztos jelölt válaszokat küldött írásban egy írásos kérdőívre az angol nyelvű válaszokat megkapták 26-án pénteken az érintett európai parlamenti képviselők, és a többi nyelvi verziót pedig ma délelőtt köröztettük. Az eszmecsere során a biztos jelöltnek először egy bevezető összefoglalót kell tennie, 25 perce van erre, utána pedig az ülés végén 5 perce lesz arra, hogy záró nyilatkozatot tegyen. A 25 perces bevezető után a halászati bizottság elnöke hozzászólása után 30, és 35 perc áll majd rendelkezésre az európai parlamenti képviselők kérdései számára, ezt pedig szakterületenként csoportosítva fogjuk megoldani. Öt kérdést kapnak az MV bizottsági tagok, ugyanez igaz a halászati bizottság tagjaira, és egy harmadik blokk lesz, három kérdés a költségvetési bizottságtól az eszmecserét a pingpong elvei alapján szervezzük, tehát három-három perces blokk lesz, kérdés-válasz blokk. Egy perc kérdés, két perc válasz, és nem lehet pótkérdést föltenni. Az MV, illetve a Halászati Bizottság kérdezői elsősorban a frakciók képviselői lehetnek. Ami az időkereteket illeti, szeretnék minden kollégát és a biztos jelölt urat is kérni arra, hogy tartsák be a hozzászólási időket. 5 másodperc pluszt adok, és 10 másodperc tolerancia van a biztos jelölt úra, utána pedig a mikrofont, a hozzászóló mikrofonját lekapcsolom. Mielőtt lejár a hozzászólási idő, 10 másodperccel figyelmeztető jelzés lesz. És most pedig a szakbizottságnak, szakbizottságot tájékoztatom, hogy a 23 nyelven van tolmácsolás, tehát mindenki használhatja az anyanyelvét az eszmecsere során. Emlékeztetek mindenkit, hogy mindent szinkrontolmácsolni szükséges, ne feledkezzenek el a szinkrontolmácsolás igényeiről, szükségleteiről, és ne beszéljenek túlzottan gyorsan. A parlament internetes honlapján élőben követni lehet az ülést, és később pedig ezt a rögzített meghallgatást le is lehet tölteni. Most megadom a Halászati Bizottság elnökének, Kadek úrnak a szót, hogy a bevezetőjét megtartsa. Köszönöm. Merci, Giovanni. Köszönöm, kedves Giovanni. Először is hozzátosanó módon szeretném a biztos jelöltet üdvözölni körünkben, Carmen Uvellát. Óriási tárcája lesz. Környezetvédelem, a tengerügyek és a halászat mind-mind hozzátartozik. Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker, szorosabban szerette volna kapcsolni az úgynevezett zöld és kék növekedést egymáshoz. A Carmen Uvellához írott nevelében Juncker úr azt is leírta, hogy a közös halászati politika gyakorlatba történő szigorú átültetését fogja felügyelni Bella eh, úr, hogy a fenntartható halászat megvalósuljon Európában. A halászattal kapcsolatban eh, több nem is szerepel a leveleben, amit rögtön az elmondani, hogy sajnálatosnak tartok. Két nagyon fontos téma is felmerül, az egyik ugye a halászati politika végrehajtása, az egyik közül főként a kirakadási kötelezettség, a másik pedig a regionalizáció. Szeretném emlékeztetni önöket, illetve a biztos előtt urat, hogy az Európai Parlament az előjogaihoz nagyon ragaszkodik, például a Lisszaboni Szerződés szigorú alkalmazásához, az Európai Bizottság tesz javaslatot, a tanács és a parlament dönt. Így működik a trilógus, ahol az Európai Bizottságnak egy facilitátor közvetítő szerepe van, de ezzel véget is ér. A delegált aktusok fontosak, fontosak de hát ezt mi közösen döntjük el, hogy pontosan hogyan alakulnak ezek az úgynevezett delegált aktusok. Giovanni elmagyarázta, hogy hogyan fogjuk levezetni ezt a meghallgatást. Egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. Először az ENVI, aztán a PES, tehát először a Közvetvédelmi, aztán a Halászati Bizottság, egymást váltva. Írásbeli kérdéseket is intéztünk Vella úrhoz. kicsit sajnálom, hogy a válaszai, Vella úr válaszai kicsit általános jellegűre sikerültek. Most azt várjuk tőle, hogy pontosabb, részletesebb választ is adjon ezekre a feltett kérdésekre. Biztos vagyok benne, hogy ez meghatározza majd, hogy a meghallgatás után hogyan értékeljük a jelöltségét. Nem akarom tovább húzni az időt, mert szorít minket az idő. Éppen ezért annyit fűznék már csak hozzá, hogy biztos előtt úr, Carmen Vella úr, üdvözlöm, és rögtön meg is adom önnek a szót 10